asztalunkra kerül, és ezzel azonnal foglalkozhat az Emberi Jogi Albizottság, és így a bizottságunk jövő héten már meg is vizsgálhatja azt, és megteheti megjegyzéseit.